So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Tisztelt kollégáim! Kérem, üljenek le. So, schönen guten Morgen allerseits. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt kollégáim, remélem, hogy mindenki beleértve a tolmácsokat is, nagyon kellemesen töltötte a nyarat, és jó állapotban, jó hangulatban tért vissza a munkához. Remélem, hogy 9 óra 30-ig le tudjuk tárgyalni az első napi rendi pontot, és utána szavazást tartunk. Megnyitom a mai ülést. Először is szeretném ismertetni. Mindjárt megnézem, hogy mi is áll a papírjaimon. Két új kollégát kell üdvözölnünk körünkben. Pótaként Jean-Marie Cavadát üdvözölhetjük a körünkben mától kezdve, és Steve Prioriszt. Remélem, hogy helyesen ejtettem ki a nevüket. Elnézést kérek, hát majd megtanulom. Egyelőre probléma még. A mai ülésünkön minden nyelvből van tolmácsolás, a máltai, a horvát és a gél kivételével. Ez volt az információ. Második közlendőm az, hogy az ENSZ fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló egyezményének végrehajtásáról volt egy dialógus tehát, és ennek során 2015. augusztus 27-én, 28-án Kósa kolléga is részt vett ezen a dialóguson. Úgy gondoljuk, hogy esetleg informáljon minket röviden arról, hogy a vita során milyen témák merültek föl. Tessék, Ádám! Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem rövid lenni, bár ez a téma elég komoly. Három tényel kezdem. Az egyik, hogy az egy fogyatékossággal élő emberekről szóló egyezménye részese az Európai Unió. És ez a világon egyedülálló dolog, hogy nem egy ország, hanem egy országok szövetsége tagja az egyezménynek van egy olyan része, ami ellenőrzi az egyezmény végrehajtását. Ebben az évben, augusztusban ellenőrizte ez a bizottság, hogy az Európai Unió hogyan hajtja végre ezt az egyezményt. Az Európai Unió intézménye egymás között megállapodtak, hogy létrehoznak egy frameworköt, ami ellenőrzi ezt a munkát. A parlamenten belül három bizottság eh, vesz részt ebben a munkában. A vezető bizottsága a mi bizottságunk. Én vagyok eh, jelölve ennek vezetésére, és tag még eh, a LIBE bizottság és a petíciós bizottság. Áprilisban kezdődött el a munka, akkor áprilisban részt vettem Genfben a bizottság egyik dialógusában, ahol világossá tették, hogy ez a framework miről szól. És most augusztusban, 26-27-én pedig magát az Európai Uniót hallgatta meg a bizottság. Április és augusztus között, hogy mi történt? A bizottság egy kérdéssort küldött az Európai Uniónak, és az Unió nevében az Európai Bizottság válaszolt ezekre a kérdésekre párat szeretnék kiemelni azért mert ezekkel szeretném mutatni hogy a szociális foglalkoztatási bizottságra milyen kérdések várnak majd az elkövetkezendő időkben mert a crpd bizottság ma vagy holnap elfogadja zárókövetkeztetés dokumentumot és erre mindenképpen reagálnunk kell majd változtatásokkal vagy új jogszabályjavaslatokkal nagyon sok kérdés érkezett. Tizet emelnék ki, és ezzel zárnám is a beszámolót. Az első a pénzügyi válság megszólító intézkedéseinek hatásáról szól. A strukturális alapok felhasználásáról rengeteg kérdés érkezett a bizottság tagjaitól, az intézményi kiváltás folyamatáról. Nagyon sok kérdés érkezett az európai akadálymentesítési jogszabálycsomag javaslatának időpontjáról. Mint tudják a kollégák, négy éve tartozik a bizottság ezzel a jogszabályjavaslattal. A fogyatékosügyi stratégia végrehajtásáról érkeztek kérdések, a jogképesség korlátozásáról, tehát a fogyatékos emberek, akiknek szavazati joga vagy önálló döntéshozatali joga korlátozva van, az Európai Unió mit kíván tenni ez ügyben. A szülési szabadság is szóba került, a fejlesztéssegítési politika rengeteg kérdés érkezett ebben a témában, ami a mi munkánkat illeti, és ezzel zárom is a beszámolót. A framework elvileg független ellenőrző mechanizmus de az európai bizottság is tagja ennek a frameworknek és érezhető volt az hogy a genfi bizottság ezzel kapcsolatban kritikával fog előállni lehet hogy változtatni kell majd ezen. a parlament részéről mi beszámoltunk arról a határozatról amit májusban fogadtunk el a plenárison ez nagyon pozitv jelzés a parlament részéről és lehet hogy már tudják a kollégák hogy idén ősszel lesz egy végrehajtási jelentés az egyezmény végrehajtásáról ez is mutatja azt hogy mi szakbizottságunk teljes mértékben elkötelezett az egyezménnyel kapcsolatban. és zárásul még annyit mondanék hogy szeptember végén létrejött a parlamenten belül egy hálózat és az egyezménnyel kapcsolatban kilenc szakbizottság részéről küldenek tagokat majd ide, és biztos vagyok abban, hogy színvonalas és eredményes munka vár majd ránk. Köszönöm szépen a lehetőséget a beszámolóra. Nagyon szépen köszönjük, Kosa úr. Nagyon összetett, rövid és jó bemutató volt. Köszönjük szépen. Akkor most a harmadik napi rendi pontra ér, térünk rá. Az eh, európai foglalkoztatási hálózatok eh, témájára. Itt eh, június 23-án Hans Becker kollégának a jelentését elfogadtuk, és ugyanakkor oda megadtuk neki a tárgyalási mandátumot is arra, hogy a bizottsággal és a tanácssal tovább tárgyaljon erről a témáról. Az első találkozójukat július 15-én tartották meg, sikeres volt ez a találkozó. Az első pár cikket megtárgyalták, és úgy tájékoztattak, hogy előrelépés történt, de Becker kollégától nem fogom ellopni a szót, hanem megkérem őt arra, hogy tájékoztasson minket ennek a témának az előrehaladásáról. Tessék, Becker kolléga! Köszönöm szépen! Örülök neki, hogy most elsőként személyesen is üdvözölhettem önt az elnöki székben. Igen, valóban sikeres volt az első forduló, tegnap pedig megtartottuk a második háromoldalú tárgyalási fordulót is, és megegyeztünk abban, hogy először a cikkekről beszélünk, és aztán fogunk majd a preambulum bekezdésekre rátérni. A cikkek tekintetében is eléggé jó előrelépést tapasztalhattunk, különösen arról, hogy az EURész hálózatot hogy kellene összeállítani. Ugye nagyon komplex struktúra, mert le kell egy európai koordinációs iroda, de vannak nemzeti koordinációs irodák is, és az a kérdés, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatoknak mennyire legyen fontos szerepe, illetve hogy a magán magánirodák, munkaközvetítési irodák, illetve az civil szervezetek hogy vegyenek részt a munkában. Minden esetre megegyeztünk abban, hogy mi legyenek, mik legyenek a fő vonalok, vonalak, és aztán ezt nyilván majd még pontosabban kell megfogalmazni. Számunkra a szociális partnerek szerepének megállapítása nagyon fontos kérdés volt, de itt sincsenek már ellentétek, inkább csak technikai kérdések. Úgyhogy azt hiszem, hogy így szépen fokozatosan megyünk tovább az úton. úton. Úgy gondolom, hogy nincsenek nagyon nagy csapdák. Az a legfontosabb, hogy konf, konstruktív, pozitív hangulatban, hangnemben folynak a viták. Sem a bizottság, sem a tanács nem állít akadályokat a megegyezés elé, nincsenek nagy érzelmi hullámzások. És azért az is nagyon fontos, hogy kiváló az elnökség, és a titkárság részéről Barbara is fantasztikus nagy segítséget nyújtott nekünk, Mário úgy szintén. Tehát a árnyék jelentéstevőkkel együtt és az ő munkatársaikkal együtt kiváló munkát tudtunk végezni, és remélem, hogy a jövőben is jól fog majd menni ez a munka. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Becker kolléga, nagyon jól hangzik ez mind, és a hát további sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. Hát túlságosan gyorsan letudtuk az első napi rendi pontunkat, hiszen csak 9 óra 30-ra hirdettük meg a szavazást, úgyhogy most muszáj egy kis szünetet beiktatnunk, de lehet, hogy a nyaralásról, a nyári szünetről úgy is szeretnének egy kicsit beszélgetni, úgyhogy akkor most szünetet tartunk. So, Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie nun bitten Platz. Tisztelt kollégáim, kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet. Halló. Halló. So, Kolleginnen Kollegen. Tehát, kedves kollégáim, a szavazás következik, mégpedig a költségvetésről szóló szavazást fogjuk megejteni, az, annak is azt a részét, amelyet foglalkoztatási bizottságként meg kell, hogy tegyük. 94 módosítót kell végig szavaznunk, és most el is kezdjük a munkát. Ö, 6238 as az első. Mellette? Ellene? El, elutasítottuk. 6232 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 6239 mellette, ellene, tart, elutasítva. 6245. köszönöm, ellene, elfogadva. 62.00. E, mellette? Ellene? Úgy tűnik, hogy többség, igen. Ellenőrizzük le. Jó, leellenőrizzük a 62.00-ást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, 22-17 arányban megszavaztuk. Következő. Következő akkor okafogyottá válik, tehát 62-46-os jön. Mellett. Ellenem. De hát én 46-ost mondtam. Úgyhogy ez igaz, ez nem, nem válik okafogyottá. Tehát még egyszer mondom, 62, 46 mellette, ellene. Igen, el, elutasítottuk. 62, 40 mellette, ellene, elfogadva. 6201 mellette, ellene, elfogadva. 62 es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62 mellette, ellene elfogadva, 62, 42 mellette, ellene elutasítottuk. 62-43 mellette, ellene, ezt le kell ellenőrizzük elektronikusan. 62-43. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 62-48 mellette? Ellene? Elutasítottuk. 62, 62-49 mellette? Ellene? Elutasítottuk egyértelműen. 62 34-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 62-50 mellette, ellene, elutasítottuk egyértelműen, 62-03-as, mellette, ellene, elfogadtuk akkor ezzel okafogyottá válik az 51-es, igen, és az 52-es is, tehát 62, 35-ös jön mellette, ellene, elfogadtuk. 62, 53-as és 54-es azonosak, mellettük, ellenük, Mind a kettőt elutasítottuk. Ellenőrizzük le? Jó, ellenőrizzük le. 6253-as és 6254-es elektronikusan. Inez? Csak azt szeretném mondani, hogy valakinek nincs itt, egy, nincs itt a szavazókártyája. Tehát a GUE-nek egy szavazattal többet kéne számolni. Okay, wir, wir beobachten das. Jó, akkor ezt figyelembe vesszük, de kérem, hogy nagyon jól láthatóan jelezze a kezével, akkor jó, hogy mit, hogy mit szavaz. És a szociáldemokratáknak egyel több van még. Valaki akkor vegye ki a kártyáját. Dönsd el. Jutta. Megvan? Mindig vannak mindenféle komplikációk, ezeket meg kell oldani, de most már minden rendben van. Tehát, mi volt az eredmény? 24-23 arányban elfogadtuk. Tehát egy többlet szavazattal. 62-55-ös mellette. Ellene. Elnézést. Ezek okafogyottá válnak. A következő ugyanis most a 62-56-os lesz. Mellette? mégpedig a remarks rész mellette, ellene, elutasítottuk. 6205? Mellette? Ellene? Elutasítva. 6257. Mellette? Ellene? Ezt is elutasítottuk. 62-58. Mellette. Ellene. Ezt le kell ellenőrizzük. 62-58-as elektronikusan leellenőrizzük. A szociáldemokratáknak megint egyel több szavazatuk van. Most nem, nem? Jó. Hát a 62-58-ast elfogadtuk. Következő 62-60-as mellette. Ellene? Elfogadva. 62-60-as remarks mellette. Megjegyzések tehát mellett. Ellene? Elfogadtuk. 62-62 mellette ellene. Nem volt eléggé jól látható. Elektronikusan le kell ellenőrizzük. 62, 62. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Nem volt egészen jól látható. 62 07-es mellette, ellene, nehéz, ezt is le kell ellenőrizzük, sajnos 6207. Mindenki szavazott? Nézzük meg, elutasítva. 62-63 mellette. Ellene. Egyértelműen elutasítva 62-64 mellette. Ellene. Ezt is elutasítottuk. 62-64 megjegyzések mellette. Ellene. El, elfogadtuk. 62-66. Vagy 5. Elfogadtuk a 64-est. Igen, a 62-65-ös jön mellette, ellene, elfogadva. Most jön a 62-66-os mellette, ellene, elutasítva. 62-67 mellette, ellene, elutasítva ez is, 62-es, 67-es megjegyzések mellette, ellene, ezt is elutasítottuk, 62-68 mellette, ellene, Elfogadtuk. 62-69. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. 62-70. Ugyanaz. Akkor nem kell erről szavaznunk, jó? 62-71 mellette? Gut, dann rufe ich auf 62. 62, 72-es a következő, tehát mellette. Ellenem. Hatvankettő, hetvenkettő, nem? Hát most megállapítottuk, hogy a szavazólistában hiba van. A 62-es, 71-esnél is azt kellett volna odaírni, hogy, a, a, hogy okafogyottá válik, hogyha a 62-69-est, illetve a 62-70-est elfogadjuk, igaz? Ez egy hiba, ennek ott kellene lenni, de nincs ott. Úgyhogy most tovább megyünk a 62-72-esre. Mellette ellene. Le kell ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Negyven kilenc. Valami az optikámmal nem stimmel akkor. 62.08-as mellette mell ellene elfogadva. Szeretnék leellenőrizni? Nem? Okay, dann sind wir bei 62. 62-74 mellette. Köszönöm, ellene. 62-74. elfogadtuk. 62, 78-as mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. 62, 79 mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 62-10 mellette, ellene, elutasítva. 62-80 mellette, ellene, elutasítva. Ne kell ellenőriznünk. 62-80 elektronikusan ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Az eredmény 19.30 elutasítva. Akkor a 62.11-es jön mellette, ellene elutasítva, 62.81 mellette, ellene elutasítva, 62.12 mellette, ellene ezt is elutasítottuk, 62.82 mellette, ellene ezt le kell ellenőrizzük. 62-82. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 62-13 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 62-83 mellette, ellene elfogadtuk. 62-84 számok mellette, ellene elutasítva. 62-84 megjegyzések mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük le 62-84-es megjegyzések. Mindenki szavazott? Jó, mi az eredmény? Igen, elutasítva. Következő 62-85 mellette ellene elutasítva. 62, 15 mellette ellene elutasítva. 62, 16 mellette ellene elfogadva. 62, 17 mellette ellene ellenőrizzük le a 6217 est Egyértelműen elfogadtuk. Hát most már visszajöttünk a nyaralásból, kérem szépen mindenki úgy szavazzon, hogy lássam, hogy mikor emeli a kezét, mert különben nagyon nehéz, különösen a konzervatív oldalon megítélni, hogy szavaz mellette, illetve ellene. 62-86-os mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 62-18 mellette ellene. Hm. Még mindig nehéz. Hát, ellenőrizzük le. Egyértelműen ellene voltak többen. Hát nem tudom, hogy túl gyorsan szavaztatok-e, de nem igazán látom, hogy ki az, aki ellene, és ki az, aki mellette szavaz. Én úgy gondolom, hogy a két nagy frakció ha két nagy frakció ugyanúgy szavaz, és a koordinátorok is ugyanúgy szavaznak, akkor eléggé egyértelmű, hogy mi van. Én úgy gondolom, hogy nagyon alaposan szavaz. Én, én, én talán úgy gondolom, hogy ha legközelebb, különösen ha többet többről kell majd szavaznunk, akkor egy picit gyorsabban lehetne majd haladni. Elnök, jó, megfogadom a tanácsát, és hát azt elhiheti, hogy tudok ennél gyorsabban is szavaztatni. 62-87 mellette, ellene, elutasítva. 62-19 mellette, ellene, elutasítva. 62-20 mellette, ellene, elutasítva. 62-21 mellette, ellene, Nem láttam jól, meg kell eh, néznünk elektronikusan. Köszönöm. Mindenket, mindenki szavazott? Egy nem szavazattal. Több van, elutasítottuk. Akkor is, ja igen, hozzá kell számolnunk azt az egy szavazatot is. 62-22 mellette, ellene. Ugyanígy ilyen a helyzet, ezt is ellenőrizzük le elektronikusan, 62-22. Mindenki szavazott? Lezárom. Megint szavazategyenlőség van, elutasítottuk. Illetve, ha hozzászámoljuk a GUE plusz egy szavazatát, akkor el, elfogadtuk tehát a 62-22-est 25-24 arányban megszavaztuk. Igen. ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 62, 24-es jön mellette, ellene, elutasítva. 62, 25 mellette, ellene, Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük le? Jó, ellenőrizzük le. 62-25. Mindenki szavazott? Igen. Elutasítva. 62-26 mellette. Ellene. Elutasítva. 62-27 mellette. Ellene. Ezt is elutasítottuk. 62-89 mellette ellene, elfogadva. 62-28 mellette. Ja, ez oka fogyottá válik elnézést, akkor a 62-94-es kompromisszum jön. Mellette? Ellene? Elfogadva. 62-91 mellette? Ellene? 62-94. Elfogadtuk. 62-30 mellette? Ellene. Elfogadtuk. 62-92, mert a számok mellette? Ellene. Elutasítottuk. 62-92 megjegyzések mellette? Ellene elutasítva. Akkor 62-31-es mellette, ellene, elfogadtuk, 62-93 mellette, ellene, elfogadtuk ezt is. Zárószavazás a költségvetéssel kapcsolatos módosításokról nem lesz az illetékes bizottságnak így adjuk át ezt a mai szavazati eredményt, akkor a mai ülés napirendjét le is tudtuk, tehát köszönöm szépen a mai részvételt. Szeptember 15-én fogunk 9 óra 30-tól tartani a következő ülésünket. Mindenkinek kellemes napot kívánok!